Okay, colleagues, if people can now... Kedves kollégák, következő napi rendi pontunk a hetes számot viseli. Ez is egy eszmecsere lesz. A statisztikai szolgálatokkal való együttműködésről van szó, fenntartható fejlesztési célok. Ez alapvetően az indikátorokról szól ez a téma, a mutató számokról. Múlt szeptemberben a New, York, New Yorkban az elfogadott statisztikai mutatókkal kapcsolatban fogunk most egy beszámolót hallani. Kérem, hogy akik ott hátul magánbeszélgetéseket folytatnak, valahol máshol tegyék ezt meg, vagy legalább csendben beszélgessenek, mert különben a felszólalóink nem tudják megtartani a beszédeiket. Tehát Pullinger úrról van szó, aki az Egyesült Királyságtól érkezett, statisztikus, és ő az, aki vezette a New Yorki tárgyalásokat. Vagyis az indikátorok kidolgozására vonatkozó munkában kulcs fontosságú szerepet töltött be. 17 ilyen mutatót dolgoztak ki, de hát természetesen ezeket még le is kell tudnunk bontani, és meg kell állapodnunk abban is, hogy hogyan fogjuk mérni ezeket az indikátorokat. Kérem, jöjjön ide, fáradjon ide föl. Barbara Pesce Monteiro is el kísérte őt, aki itt Brüsszelben képviseli a hivatalt. Pulinger úr számoljon kérem be arról, hogy milyen munkát végeztek el eddig, milyen indikátorokat dolgoztak ki, és hogy hová vezet tovább ez a munka. Önél szó. Köszönöm szépen. Először is nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a szakbizottság előtt. Azzal kezdeném, hogy a New Yorki tárgyalásokról számolnék be. Találkoztam a szakbizottsággal az után, hogy a fenntartható fejlődésért kialakított mutató számokban végül is sikerült megállapodnunk. Nagyon különleges napok voltak ezek, és két fontos gondolat merült fel bennem ebből a megbeszélésből. Az első a politikai ambícióink, a célkitűzéseink a 2030-ra vonatkozó célkitűzéseinkre gondolok, és a második, ami talán még relevánsabb a mai vita szempontjából, arra vonatkozik, hogy egy adatforradalom előtt állunk, amennyiben ki tudjuk majd aknázni azt, azokat a lehetőségeket, amelyek az adatokban rejlenek, a jövő elképesztő távlatokat nyit majd. A, az ENSZ közgyűlése kért fel bennünket arra, hogy a különböző célkitűzéseknek megfelelő mutatószámokat dolgozzunk ki. Most ö, átvette az elnöki széket brazil kollégánk, és én alelnökként dolgozom. 2015 márciusában ültünk össze a fejlesztési célokra vonatkozó indikátorok kidolgozása érdekében. Technikai célokat valósítottunk meg, és másodszorban pedig megvitattuk azokat a kritikus kérdéseket, amelyek a megfelelő információhoz szükséges kapacitásépítésre vonatkoznak. Először nézzük az indikátorokat. 2015 márciusában az ENSZ egy szakértői csoportot hozott létre mexikói és Fülöpszigeti kollégákkal. Nagyon jó munkát végzett ez a szakértői csoport nagyon rövid idő alatt. Az ENSZ-en belül legalábbis ez nagyon rövid időnek számított, mert sok ország vett részt ebben a munkában. Átlátható módon működtek és konzultációkat folytattak. 231 indikátort vizsgáltak meg idén márciusban ismét találkozott ebben a formációban a szülésünk, és kidolgoztuk azt a munkaprogramot, amely a következő évre vonatkozik a szakértői csoport számára. És ezután pedig a legmagasabb politikai szinten fogják megvitatni ezeket a kérdéseket. Nézzük most a technikai kérdéseket, amelyekre most éppen a kollégáim összpontosítanak különböző kategóriákat kell kialakítanunk az indikátorok között, és hogy minek, mihez mennyi idő kell ahhoz, hogy ki tudjuk őket építeni, mennyire hatékonyak, léteznek-e még, vagy jók-e még, és napra készek-e még a definíciók, és így tovább. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében alcsoportokat hoztunk létre, az egyik ilyen a szegregációra vonatkozik, tudom, hogy ez nagyon fontos téma az önök szakbizottságának munkája szempontjából. Tehát itt meg kell vizsgálni a különböző szempontokat, földrajzi szempontoktól egészen az emberekre vonatkozó szempontokig, és egy másik alcsoport pedig megvizsgálja azt, hogy milyen összeköttetések léteznek a különböző mutatószámok között. Tehát a különböző, egy-egy mutató különböző célok szolgálatába is állítható, ilyen például a demográfiai mutatószámok. Vannak olyan mechanizmusok, amelyeket alkalmaznak az Európai Unióban, de mégis szélesebb körben is lehet ezeket alkalmazni, sokkal hatékonyabban, tehát hogy különböző szintű, akár globális reportingot lehessen létrehozni. Egy másik alcsoport meg azt vizsgálja, hogy a földrajzi mutatószámok hogyan alakulnak. Ennek részeként megvizsgáljuk azt is, hogy hogyan tudjuk a különböző tagállamok által végzett munkát, más fontos szakértői csoportok és az ENSZ-ben működő csoportok munkáját összefésülni, akár az ILO-ra gondolok, vagy a Világbankra, és más regionális vagy világszintű szereplőkre. Velük együtt működve a közszféra, a magánszféra, az egyetemek és a civil szervezetek is bevonhatók ebben a munkában. A legfontosabb az, hogy a közös célok szolgálatába állítsuk ezt a munkát. Majd 2017 márciusában tudjuk megvizsgálni ezt a legutóbbi munkafázist. Az egész filozófiai hátterében az áll, hogy hogyan tudunk az implementáció terén többet tenni. Ennek részeként a fejlesztési finanszírozást vizsgáltuk meg, tudjuk, hogy ez rendkívül fontos, és ezért nagyon fontos a megfelelő minőségi adatok alapján való munka vannak ugye kis szigetországok, legkevésbé fejlett országok és más különböző csoportok. Fontos a gazdasági szempontokat is figyelembe venni, ugyanis a kapacitás építése az adatbeszerzés szempontjából nagyon sürgős feladat. Fontos az, hogy a 231 különböző mutatószám között összeköttetést tudjunk létes, létesíteni. Főként olyan országokra gondolok, amelyeket már említettem. Ezeket az aspektusokat megvizsgálva a bizottsági mandátum alapján létrehoztunk egy magas szintű munkacsoportot. Ebben Magyarország is részt vesz. Itt a 2015 utáni időszakra vonatkozó monitorozás a fő cél. Négy konklúziót vontam le ebből. Egy szükséges az, hogy a nemzeti statisztikai hivatalokba befektessünk, vagy rendszerekbe. Ugyanis ezek továbbra is központi szerepet fognak betölteni a megbízható adatok szolgáltatásában. Ezeket napra készé kell tenni, ugyanis nagyon sok helyen felhasználható, sokrétűen felhasználhatók az adatok, katalizátorként is hathatnak, akár közösségi szinten, közösségi szolgáltatások szintjén, de magasabb szinten, akár nemzetközi szinten is alkalmazhatók. A megbízhatósága a legfontosabb ezeknek az adatoknak, és gyakorlatilag kombinálni lehet mindezt a hagyományos forrásokkal nincsen szükség további befektetésekre, hanem inkább ki kell használni a meglévő technológiai lehetőségeket, vagy új technológiai lehetőségeket. Második konklúzióm, szükséges az, hogy analízist végezzenek a kormányok. Ugyanis ezen keresztül az adatokra támaszkodva tudnák a kormányok elérni a saját maguk által kitűzött célokat, és ez a 2030-as agenda kontextusában értelmezendő. Fontos tehát a jó statisztikai adatokon, adatokra alapozott döntések. Partnerséget kell kiépíteni a privát szférával és a civil társadalommal. Itt egy nagyon nyitott megközelítésre van szükség, ösztönzők beépítésére, meg kell vizsgálnunk, hogy mely intézményeknek nagyobb a kapacitása a 2030-as célok megvalósítása érdekében. Nagyon sok kockázattal kell azonban számolni, és ezért fontos, hogy a kapacitás építést a hagyományos statisztikák gyűjtésében tovább tudjuk erősíteni. A harmadik a skill megközelítésű megközelítés, milyen problémákat kell megoldanunk. Egyrészt az egész világon nagyon gyorsan terjednek az információk, és ezért oda kell figyelnünk a fejlesztési támogatások szempontjából erre az aspektusra. Egy fenntartható kapacitásra van szükség. Az Egyesült Királyságban egy adatkampuszt hoztunk létre, és ebben összeköttetésbe hozzuk a különböző szereplőket. Itt egy technikai follow-upra van szükség, de remélem, hogy talán ez is hasznára lehet ennek a szakbizottságnak, és természetesen várom az önök kérdéseit. Köszönöm. Thanks, thanks John. Um, Köszönöm szépen, John most a kolléganőhöz fordulnék, talán el tudja mondani, hogy a politikai szempontból mi fog történni, mik a következő lépések a fenntartható fejlesztési célok tekintetében, azért, hogy teljes képet kapjunk a statisztikáról és a folyamatról is. Köszönöm, Barbara. Köszönöm. Nagy örömre szolgál, hogy újra megjelenhettem önök előtt. Ez egy folyamatos beszélgetés, folyamatos eszmecsere együtt végezzük a monitorozást, és együtt nézzük meg, hogy hogyan tudunk befolyást gyakorolni, és hogyan tudunk hozzájárulni a vitához. Ahogy említettem, amikor utoljára találkoztunk tavaly, akkor a célokról beszéltünk elsősorban, és úgy gondolom, hogy nagyon sikeres vezető szerepet játszott Európa, és most pedig már a végrehajtásról van szó. Néhány megállapodás, mint például a statisztikák vonatkozó, még érvényes ebben az évben is, Valójában a tervünk az, hogy használjuk ki ezt a lendületet és ezt a pozitív energiát, ami tavaly évben mobilizálódott, folytassuk a munkát, és előbb-utóbb most már lássuk az eredményeket és a helyszínen. Nagyon pozitívnak értékeljük, hogy több európai ország követi nyomon ezt a kérdést. Az egyik téma, amiről az előző üléseken is szó volt, hogy a legnagyobb különbség legalábbis két-három nagy különbség van ugye az előző célokhoz képest a mostani fenntartható fejlesztési célok tekintetében. Az egyik, hogy univerzálisak, és ennek természetesen vannak következményei. Minden ország részt akar ebben venni, beleértve az európai országokat is, és természetesen a, ha a statisztikai adatokat össze tudjuk hasonlítani, ki tudjuk cserélni a kontinensek között is, akkor jobban tudjuk vizsgálni a fejlesztést és a fejlődést. A másik különbség, hogy sokkal ambiciózusabbak a célek, és a cél, hogy senki nem maradjon le. Ha azt akarjuk, hogy senki nem maradjon le, akkor természetesen szükség van a nyomonkövetésre, az elszámoltathatóságra, nemzeti statisztikai szinten. Mondanék is erre egy példányt, példát. A roma közösségek Európában nem léteznek. Sok nemzeti statisztikában nem léteznek. Pedig mindenképpen olyan emberekről van szó, akiket itt Európában nem akarunk hagyni, lemaradni. Ezért, ha biztosítani akarjuk, hogy részt vesznek a szakpolitikákban, a politika foglalkozik ezekkel az emberekkel, ha fontos, hogy bevonjuk ezeket az embereket, akkor fontos, hogy legyenek meg statisztikai adataink, hogy láthatóvá tegyük őket, hogy nyomon tudjuk követni, hogy változik-e, javul-e például az életkörülményük, és hogy milyen szakpolitikákat kell kialakítani, ezért is fontos. A végrehajtás most a legfontosabb kulcsa, a statisztikai keret, ahogy mondtam, kritikus. De ugye júliusra készülünk el a fórumra. Országok szintén fogunk erről a témáról tárgyalni. Négy ország, négy európai ország önkéntesen benyújtja a jelentését. Az egyik Németország, utána Franciaország, Finnország, és Észtország, azt hiszem a negyedik. 20 ország fogja valójában önkéntesen benyújtani, bemutatni a jelentését. Ezek saját kezdeményezési jelentések a statisztika tekintetében a keretről már megszületett a megállapodás. Az országok most gondolkodnak azon, hogy mit tegyenek. Ez a fórum rendkívül fontos számunkra jó példát fogunk nyújtani arra, hogy mi is történik. A jó példa arra vonatkozóan, hogy mi történik, és a politikai vállalás az országoknak nagyon fontosak. Franciaország, Németország például bemutatja, hogy és bizonyítja, hogy Európa számára relevánsak ezek a fenntartható fejlesztési célok. És hogy hogyan lehet ezeket kezelni politikai szinten, ez nagyon fontos és zárójeles megjegyzésem, hogy szeretném önöket ösztönözni, és az önök keresztül a kormányukat, hogy vegyenek részen a, a fórumon. Lesz egy háromnapos miniszteri fórum. Néha az a benyomásom, hogy itt Európában az az érzés, hogy a fenntartható fejlesztési célok Európa számára nem fontosak hanem csak a fejlesztési, vagy elsősorban a fejlődő országokra vonatkozik. Pedig ez nem igaz. Európa számára is nagyon fontosak ezek. Ne felejtsük el, hogy a fenntartható fejlesztési célok, illetve a 2030-as agenda a fenntartható gyártásról, fenntartható fogyasztásról, energiáról, a bevonásról, szegénységről, foglalkoztatásról szólnak, és vagy akár a nők és férfiak közti különbségekről. Ezek a témák mind fontosak Európa számára is, és Európa néhány területen be tudná mutatni, hogy elő van ezekben a témákban, Más témákban föl tudjuk mérni, hogy mik a kihívások. Ahogy mondtam, a fórum nagyon fontos esemény. A fórummal kapcsolatos elvárás, erről azt mondhatom, hogy nem a legmagasabb szintű, hiszen itt a folyamatokat állítjuk össze, statisztikákkal fogunk foglalkozni, még ez egy kísérleti üzemmód lesz, de hát ez pozitív, mert meg tudjuk nézni operatív szinten is, hogy mi történik, le tudjuk vonni a következtetéseket, ezt mások tudják használni, tudunk segíteni az országok számára, hogy még mit kell változtatniuk, mit kell tenniük, hogy a jelentéseket el tudják készíteni. Több ország van, amely már elkezdte ezt a munkát, és sok fejlődő ország példát mutat más fejlődő országoknak. Algéria, Ecuador, Kolumbia, Honduras, Laos, Mongolia már a statisztikai adatrendszerüket vizsgálják. Most vizsgálják, hogy mennyire hasznos a, a meglévő információk, hogyan tudják ezt fejleszteni, és hogyan tudják megosztani ezeket az információkat. Latin Amerikában, például Kolumbiában már vannak olyan rendszerek, amelyek hasznosak lehetnek, lehetnek sok más ország számára is. Fontos ez a fórum, hiszen itt tudjuk ezeket a témákat nagyon konstruktív módon megbeszélni. Az ENSZ biztosítja azt a keretet, ahol vitát folytatunk ezekről a témákról. Sok fejlődő ország támogatása is ezen a szervezeten keresztül történik. Van egy MAPS elnevezésű mechanizmus, ennek a feladata a nemzeti folyamatok nyomon követése, beleértve a statisztikát, a fejlesztési programokat. Megvizsgáljuk, hogy milyen témákkal kell foglalkozni, és hogyan lehet felgyorsítani a végrehajtást. Ebben a témában a statisztika nagyon fontos, és a politikai támogatás is fontos. 20 országgal már pilota projekteken dolgozunk, megvizsgáljuk, mit tesznek ők, miben tudjuk támogatni őket azért, hogy haladhasson gyorsan előre a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása bizottsággal és a külügyi szolgálattal is párbeszédben vagyunk. A fejlesztési politikánk tekintetében minden szinten le tudunk vonni hasznos következtetéseket. Hamarosan meg fog jelenni a közlemény, Úgyhogy reméljük, hogy ezek a következtetések továbbá a fórum eredményei hasznosak lesznek Európa számára is. Végül annyit mondanék, szeretnék hangsúlyozni valamit, ami már elhangzott, A fenntartható fejlesztési célok rendkívül fontosak, többféle partnerségre van szükség. Itt nem csak kormányokról van szó, hanem a magánszektor, a nem kormányszervezetek, média és a parlamenteknek is fontos a szerepe ebben a témában. Ezért fontos számunkra, hogy önök aktívan jelen legyenek. Például a költségvetés elfogadása szempontjából fontosak a parlamentek, a nyomonkövetés szempontjából, sokszor a vita legmegfelelőbb helyét a parlamentek képviselik. A júniusi esemény során fogjuk lefolytatni a fenntartható fejlesztési kampányt, és itt fontos szerepet fog játszani a statisztika számokkal, a valóság bemutatásával. A statisztika emberekről szól, a statisztika nem csak számokat jelent. Emberekről beszélünk, nőkről, fiatalokról, idősekről, gazdasági aspektusokat megvizsgáljuk, a valóságot. Nem csak technológiáról van szó, hanem valójában emberekről. És hogyha el tudnak jönni, szeretném meghívni önöket erre az eseményre, hiszen pontosan a statisztikákat emberi megközelítéssel fogjuk és interaktív módon fogjuk megvizsgálni. Azért, hogy megmutassuk, hogy a statisztika nem csak unalmas számokat jelent, hanem fontos a tekintetben, hogy hogyan tudunk beszélni az emberekről, hogyan gyűjtjük be az információkat, hogyan használjuk fel a statisztikai adatokat, de valójában interaktív módszereket fogunk használni, ezek már léteznek, azért, hogy ténylegesen meg tudjuk érteni, hogy milyen a valóság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ki szeretne szót kapni? Igen, két kolléga kért szólt, lenn, aztán Maria. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani mindkét előadónak, Pullinger úrnak és a hölgynek is. Nagyra értékelem, hogy Pullinger úr eljött hozzánk. New Yorkban már találkoztunk. Nagyon fontos, hogy itt ül velünk. Számunkra rendkívül fontos ez a téma. A szakbizottságban mindig hangsúlyoztuk az önök nagyon kényes feladatának a fontosságát, és várjuk az eredményeket. Amikor találkoztunk, talán emlékezni fog rá, hogy egy nehéz kérdést tettünk föl, és szeretnénk folytatni ezt a hagyományt. A nehéz kérdés az volt, hogy mennyire volt nehéz mutatókkal dolgozni, amikor mindannyian tudjuk, hogy fontos politikai hatása van a mutatóknak a vita során, hogy a teljes folyamat során az önök munkájában milyen szerepet kap ez. És a második kérdésem, kilenc hónap telt el azóta, hogy utoljára találkoztunk. Hogyan értékeli ön, hogyan tudta kezelni a technikai kérdéseket az erős politikai nyomás ellenére? És a javaslat maga ön szerint mennyire erős a magas szintű politikai fórum szintjén, és esetleg az ENSZ közgyűlésen is hogyan tud majd előrelépni ez a téma. Aztán a lebontott adatok, ezt a témát említett. Ugye mindannyian tudjuk, hogyha valamit nem lehet mérni, az gyakorlatilag nem létezik, mert nem látható. Ez rendkívül fontos, amikor például a ö, nemek kérdéséről beszélünk. Ugye itt e tekintetben van egy specifikus cél, és hogyha nézzük az egyenlőtlenségeket, fontos, hogy legyenek ilyenfajta adatok. Ezzel kapcsolatban a kérdésem a következő. New Yorkban beszélt arról, de most is beszélt arról, hogy az egész folyamatban hogyan tudtak bevonni nem szervezetet, civil szervezeteket a lehető legszélesebb körben. Úgy gondolom, az adatgyűjtés során is fontos, hogy ezek a szereplők részt vegyenek. Mert ha igaz az, hogy mindent meg kell tegyünk a kapacitásépítés témájában az adatgyűjtés területén, sok olyan országban, ahol ez talán még ez a kapacitás még hiányos, akkor úgy gondolom, hogy néhány kormánynak talán nem áll érdekében, hogy jobban teljesítsen az adatgyűjtés tekintetében, mert ön jobban tudja, mint mi, amikor megvannak az adatok, akkor látjuk igazán, hogy hol vannak a problémák, és akkor lehet kimutatni, hogy valamelyik cél tekintetében valaki nem megfelelően teljesít. Hogy gondolja bevonni az üzleti életvállalkozó képviselőit és a nem kormány szervezeteket is a reális adatok begyűjtése tekintetében? a végrehajtás az első naptól fogva követeljük. Gyakorlatilag amelyik napon New Yorkban elfogadásra kerültek a fenntartható fejlesztési célok, már rögtön rákérdeztünk a biztosnál, hogy mi van a végrehajtással. Most már van egy európai fórum e tekintetben, és Ugye nem a 28 tagállamon túl egy 29. téma kell, hogy ez legyen. Mindannyian itt a parlamentben és különösen itt a szakbizottságban mindannyian szeretnénk a végrehajtást nyomot követni a fenntartható fejlesztési célok tekintetében támogatva azt, hogy univerzálisak ezek a célok, ez a leginkább innovatív jellemzője ezeknek a céloknak, illetve az integrált megközelítést követve, ahogy ez a különböző szakbizottságokban történik, illetve a bizottság különböző szolgálataiban. Köszönöm. Köszönöm. Itt van a bizottság képviselője, majd lehet, hogy később valamire rá fogok kérdezni, hogy mi is történik a bizottságnál tekintetben, mert Strasbourgban az utolsó Strasbourgi héten foglalkoztunk a kérdéssel, itt volt a főképviselő, Timmermans biztos úr, és beszéltek a fenntartható fejlesztési célokról, illetve az integrált EU megközelítésről. Talán a bizottság képviselője részletesebben be tud számolni erről a témáról számunkra. Csak szerettem volna ezt jelezni a bizottság képviselőjének. Ja, herzlichen Dank. Holbük asszony, köszönöm szépen. Presi Monterio asszony Megvárom, hogy megtalálja a tolmácsolást. Ön tehát arról beszélt, hogy Európának is kell végre, végre kell hajtania a dolgokat, hát mégpedig nagyon sürgősen, és erről is szól a kérdésem, nem csak azon a területeken, ahol nem termelünk még fenntartható módon, vagy deficiteket termelünk, vannak olyan dolgok, amelyek Európában még hiányosak, de kérdezem, hogy mennyiben hoznak létre olyan indikátorokat olyan területeken, ahol politikai dimenzió van, például a kereskedelmi egyezmények. Hogyan kezeljük azokat a dolgokat, amelyek esetleg a mi fenntarthatóságainkat, fenntarthatóságunkat nem akadályozzák, de másokét. Itt is vannak-e olyan indikátorok, amelyekkel meg lehet nézni, hogy milyen hatással van az, amit itt Európában csinálunk más régiókra, más régiók fenntarthatóságára, fenntarthatóságára és az SDG-k elérésére. Köszönöm, Laura Sánchez. Köszönöm szépen, Linda. Nekem is lenne, nem is annyira kérdésem, inkább egy megjegyzésem. Ez az agenda, ez egy egyetemes dolog, az Európai Uniónak jó példával kell előjárnia hogy megmutassuk, hogy konkrétan hogyan tudjuk elérni ezeket a célokat. Eddig erről nem igazán sokat, nem értünk el sok mindent, de legutóbbi plenárison elfogadtuk egy állásfoglalást, és konkrét lépéseket akarunk elérni. Erős vezető szerepre van szükségünk, világos stratégiára ahhoz, hogy ezt a napirendet megvalósítsuk, és ehhez pénzügyi eszközökre is szükség van ez az egész folyamat eh, be kell, hogy vonja a civil társadalmat is, ahogy a kollégám is már mondtam, mondta, fontos szerepet, központi szerepet játszik tehát. Aztán a fontos alapelveket nem szabad elfelejteni, amikor a célok eléréséről gondolkodunk. Hatékonyság elengedhetetlen. És ezért nagyon fontos, hogy a különböző indikátorokat monitorozzuk az egyes tagállamokban az egyes struktúrákat, a nemzetállamokat jobban be kell vonni. Tudjuk, hogy ennek költségei is vannak, és éppen ezért szükséges a megfelelő eszközöket, forrásokat rendelkezésre állítani. Egyértelmű mobilizációra van szükség, a nemzeti eszközök és források mobilizációjára is. És emellett ön mit gondol mi lehetne még ezen országok segítségére, hogyan tudják ezt a monitoringot megvalósítani? Azokról az országokról is beszélek, amelyeknek feladat az célok végrehajtása. Köszönöm. Vente úr, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az információt, az adatokat. Tudjuk, hogy vannak bizonyos mutatók a fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatban, amelyek megbízható adatokon kell, hogy alapuljanak, és tudjuk, hogy hogy 193 államból 72 semmilyen adatot nem állított rendelkezésre. Olyan országokról is beszélek, amelyek kifejezetten, politikailag kifejezetten instabilak. Az én kérdésem tehát az, hogy mi lesz, hogyha nem állnak rendelkezésre ilyen adatok, ha az országok nem állítják rendelkezésre ezeket az adatokat. Hogyha valaki nem eh, kooperál, akkor hogyan lehet eh, az adatokat mégis megszerezni, hogyan eh, tudják biztosítani az adatok pontosságát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem, Nikoletta Merló itt van-e az Európai Bizottságtól? Megadom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm, hogy bevonnak bennünket ebbe a vitába. A fenntartható fejlesztési célokkal kapcsolatos munkacsoport jelentésének az elfogadása egy nagyon fontos előrelépés. A 2030-as agenda végrehajtásában, és és az ECOSZOK és az ENSZ közgyűlése remélhetőleg ezt után követi majd. A globális indikátorok fontos szerepet játszanak, ez egy nagyon jó alap a munka megkezdéséhez és az előrelépés megkezdéséhez az SDG-k felé. Nagyon örülünk annak is, hogy hogy az Interagency és Expert Group jelentése ezen indikátorok továbbfejlesztéséhez hozzájárul. Beszéltünk bizonyos metodológiai kérdésekről, adatok hiányosságáról, ez nagyon fontos, hogy amikor új metodológia és új adat áll rendelkezésre, és biztosítani kell azt, hogy ehhez megfelelő eszközeink legyenek ezek felhasználásához. Ami a fejlesztési perspektívát illeti, mi arra koncentrálunk, hogy ezek, eh, ezek az indikátorok mm, segítségünkre legyenek abban, hogy senki ne maradjon magára. És nyilván tudatában vagyunk annak is, hogy a fejlesztési statisztikai kapacitásnak milyen fontos szerepe van, és erősíteni szeretnénk a megközelítésünket ahhoz, hogy azt akarjuk, hogyha azt akarjuk, hogy az országok részt vegyenek, és részt tudjanak venni ezen célok végrehajtásában. Nagyon fontos, hogy a nemzeti statisztikai hivatalokat ne hagyjuk magára, nem csak az adatok rendelkezésre bocsátását kell szem előtt tartani, hanem ezek felhasználását is. A jövőben tudatában vagyunk annak is, hogy a, az eredménymérési keretünket hozzá kell igazítani az elvárásokhoz és a globális indikátorok listájához. Köszönöm szépen. Um, thank you. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretném a kollégákat, hogy Strasbourgban elfogadtunk egy állásfoglalást az SDG-k végrehajtásáról, és Pulinger úrnak mondom, a másik bekezdés azt mondja, hogy az Inter Agency és Expert Group jelentését üdvözli, és úgy hiszi, hogy ez egy nagy vívmány, és a munkában nagyon fontos szerepet játszik, tehát elismerjük a munkájukat. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió átfogó koncepciót dolgozna ki. Azt hallottuk, hogy a fejlesztési politika figyelembe veszi azt, hogy egy szélesebb körű EU agenda jön majd létre, és Mogherini és Timmermans akik mindketten alelnökök, a bizottság alelnökei, Mogherini asszony külső, Timmermans úr belső ügyekben, tehát a külső és a belső politikák összeegyeztethetősége így megvalósulhat. Timmermans úr azt mondta, hogy a 2020-as agendát most el fogják fogadni, és reméljük, hogy a 2030-as agenda is létrejön, ez nagyon fontos, hogy fenntartsuk a, fenntartsuk a kapcsolatot önökkel. Talán mielőtt megadom a szót még egyszer önöknek, kérdezem, hogy önök csak kapják-e a jelentéseket a kormányoktól, vagy értékelik is e, ezeket? felhívják-e a problémákra a figyelmet. Nyilván egyes jelentések jobbak, mint mások. lehet egy kicsit ösztönözni a kevésbé jó jelentéskészítőket arra, hogy javítsanak? Kinek adhatom meg a szót először? Köszönöm. Hát akkor kezdem én, és megpróbálom megválaszolni ezeket a nehéz kérdéseket amelyekre egy kicsit készültem, és vártam őket. Elnök asszony kérdésére is szeretnék utalni, ami a politikai és technikai ö, dolgok ö, közötti egyensúlyról van szó. Nos, hát mi technikusok vagyunk, akik egy nagyon politikai környezetben dolgozunk, ez a helyzet. A az, hogy hogyan lehetünk sikeresek, az az, hogy a közgyűléssel, a közgyűlés egy nagyon fontos, nagyon részletes mandátumot adott, és az volt az egyesség, hogy a mi feladatunk az, hogy minden egyes célt eh, elemezzünk semmi több és semmi kevesebb. Megnéztük azokat az indikátorokat, amelyek ezeket a, célok, ezeket a célokat el akarják érni, nem pedig a célokat akartuk újra e, értelmezni. Ez egy nagyon fontos aggodalom volt mindenki részéről. És így a technikai dolgokra koncentráltunk, erre korlátozottunk, de ez lehetővé is tette, hogy erre koncentráljunk. Itt tehát, amit márciusban elfogadtunk, az egy csomag, egy technikai csomag a célokról, és most ez megy át a rendszeren. Ez egy nagyon egy hasznos kiinduló pont. És ezt igyekszünk a szükséges értelemben finomítani. Ami a diszagregációt illeti, azt hiszem, hogy nagyon szigorúnak kell lennünk, és végig kell gondolnunk arra, hogy mire akarunk koncentrálni. Beszéltünk itt a környezetvédelemről, itt a, a mérésnek az egészen egyszerű alapelemeiről van szó. Hogyan tudunk, hogyan tudjuk elérni ezt, hogy senki nem maradjon magára, hogyha nem is tudjuk, hogy a világra jött. Tehát ezeket tisztázni kell. A népességi központok fontos szerepet játszanak például. Megnéztük a legutóbbi ülésen ennek a problémáját. Egyes országokban, például Szíriában nagyon nehéz adatokhoz jutni. Nos, azt kell megnézni, hogy melyek az elemek, és nem szabad, hogy megengedjük az, hogy egyes elemek magukkal ragadjanak bennünket arról is beszélt, hogy próbáljuk jobban bevonni az embereket. Két dolgot hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. Először is kb. 700-an dolgoznak ezen a projekten, és nagyon sokan a civil társadalomból, nagyon sok ágazatban, nagyon sok ágazatban kifejezetten élénk a részvétel, amiből mi is profitálunk. Igaza van, amikor azt kérdezi, hogy hol van a kormány itt. Azt hiszem, hogy a a kormányokat rá kell ébreszteni arra, hogy a, hogy a jó adatok őket is segítik a jobb döntések meghozatalában. Talán, hogyha ők ezt felismerik, akkor jobb döntéseket hoznak, főleg, hogyha olyan dolgokat mondunk nekik, amiket nem is akarnak hallani. Remélem, hogy ezzel megválaszoltam a kérdését. Pointász úr kérdése nagyon, Vente úr kérdése nagyon fontos kérdés, ahogy mondta, sok ország azt mondta, hogy kritikus témákban nincs adat, nem adott adatot. Az első fegyverünk az átláthatóság. Globális beszámolás lesz, és látni fogjuk a hiányokat, a hézagokat, úgyhogy célzott kérdéseket tehetünk majd fel, ami hát néha nehéz. Aztán valóban az ENSZ feladata az, hogy megvizsgálja, hogy vannak-e itt mm, további lehetőségek. A második kérdése szintén nagyon fontos. Vannak jó példák Európában, amelyeket exportálni lehetne. Van egy európai gyakorlati kódex a statisztikára vonatkozóan, és nem régiben egy peer review gyakorlatot zártunk le, az országok egymást értékelték, és ez egy nagyon fontos és nagyon hatásos folyamat. És még ennél is pontosabb Például a túlzott deficittel kapcsolatban van egy olyan eljárásunk, ami tényleg ezzel összehasonlítható. Nagyon sokat tanultunk ebből a projektből. Az ensz érdekli, ez érdeklik a tapasztalataink. A közgyűlés két éve elfogadott bizonyos alapelveket a statisztika gyűjtéssel kapcsolatban, és ezeknek az alapját az Európában gyűjtött adatok képezik, statisztikai módszerek képezik, tehát az európai közösség ezzel hozzájárulnak az egyetemes statisztikai elvekhez. A harmadik megjegyzése azzal kapcsolatban, hogy mi történt eddig, ez a folyamat nagyban segíthet nekünk. Egy magas szintű politikai fórum lesz júliusban. És ez világosá teszi, hogy kinek mi a dolga. Köszönöm szépen. To address the question on, on trade and is it... Ami a kereskedelemmel kapcsolatos kérdést illeti, nem csak Európa, hanem a partnerországok tekintetében, én azt mondtam, hogy a legfontosabb első lépés az az, hogy ezt ne külön kérdésként, tehát a fejlesztési célokat ne külön témaként kezeljük a menekültválsághoz képest, illetve a kereskedelem politikához képest. Tehát legelőször is az a legfontosabb, hogy ez a csúcs találkozó, ez egy olyan csúcs találkozó volt, amelyen nagyon sokan vettek részt. 80 állam és kormányfő volt ott, és támogatta ezt, és a koherencia mindannyiunk számára nagyon fontos. Mi fog történni a következő évek során? Próbáljuk meg betartani azt, ami a, a célokhoz köthető ez nagyon fontos, például azon keresztül, hogy kimondjuk, hogy a menekültügy vagy a kereskedelem egymással összefüggésben van. Nézzük a Szíriával kapcsolatos konferenciát. Itt most már arról is szó esik, hogy hogyan tudjuk felhasználni a kereskedelem politikai megállapodásainkat az újjáépítésben, hogyan tudjuk az ottani gazdasági szereplőket bevonni ebbe a fele, folyamatba. Tehát itt egy holisztikus megközelítésre van szükség. Persze ez egy folyamat, és ennek a folyamatnak csak az elején vagyunk, és a következő 15 év során mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megmaradjunk ezen a területén. De higgye, higgyék el, hogy ez a paradigmaváltás ugyan időbe kerül, de szükséges, amennyiben a résztvevő felek ezt fontosnak tartják, meg is fog valósulni. Az, hogy hogyan tudjuk elszámoltathatóvá tenni a folyamatot, szerintem a nemzeti elszámoltatás a legegyszerűbb megoldás, tehát igenis, és a szociális partnereket, a parlamenteket, a civil társadalmat is be kell vonjuk ebbe a folyamatba. A fejlesztési célok referenciapontként kell, hogy megmaradjanak, azzal kapcsolatban, hogy mennyire sikerült az adott kormányoknak sikereket elérni ezen a területen, ez nem az ENSZ fejlesztési céljaira vonatkozik. Ez egy olyan fejlesztési célokat tartalmazó csomag, amelyben az állam és kormányfők állapodtak meg. Ezt nem az ENSZ találta ki. Ez egy olyan célkitűzés, amely a tagállamok között lefolytatott hosszú-hosszú egyeztetési folyamat eredménye. És hogyha ők ezt fontosnak gondolják, akkor a saját legjobban felfogott érdekük, hogy meg is valósítsák. A politikai döntések pedig arra kell, hogy vonatkozzanak, hogy minél inkább megfeleljünk ezeknek a céloknak, és például a sajtóban is meg kell jelentetni ezeket a problémákat. Politikai szinten a párbeszédben állandóan fenn kell tartani ezt a témát, akár helyi, akár nemzeti választások esetén, tematizálni kell mindezt, Mert nagyon sokszor, amikor a kormányok mandátumuk végére érnek, akkor bizonyítaniuk kell, hogy mit tettek, és bizony ez az, amit a civil társadalom, vagy akár a média is számon kérhet. Persze fontos az, hogy globális fórumokon is vitázzunk erről, ezért is léteznek ezek a globális fórumok. Fel kell ismernünk, hogy kik azok, akik a legjobban végzik a munkájukat, És a jövőben akkor konkrét vitát lehet majd arról folytatni, hogy ki mit szeretne tenni. Remélem nem vagyok naív, de én úgy gondolom, hogy igenis, és változáshoz fog vezetni ez az új megközelítés. Talán a legjobban teljesítő európai államok majd be tudják bizonyítani a többiek felé is azt, hogy igenis, és ez lehetséges és hogy például az ő országaikban miért nincsen a férfiak és a nők közötti fizetésbeli különbség, vagy bármi más ilyesmi. Számunkra nagyon fontos a politikai támogatás is. Minden meg fogunk tenni annak érdekében, hogy technikailag is ez megvalósítható legyen. Tehát egyfajta kombinációról van szó, el kell ismerni a legjobban teljesítőket, meg kell mutatni, hogy kik azok, akik nem teljesítenek olyan jól, és egyeztetésre van szükség. Köszönjük szépen, nagyon fontos az elszámoltathatóság, például a multinacionális cégek kapcsán is ezt szeretném hangsúlyozni, és az Európai Uniónak is ilyen értelemben kell eljárnia. Nagyon örülök, hogy eljött ma Köszönjük szépen, és remélem, hogy július után majd újra eszmét tudunk cserélni azzal kapcsolatban, hogy mi történt, mert mindig azt kockáztatjuk, hogy szép lassan úgy elhaványulnak ezek a célok. Én úgy gondolom, hogy minden kormánynak tényleg a fenntartható fejlődés, a fenntartható jövőt kell megcéloznia, és amennyiben ez sikerül, akkor biztos, hogy az emberek is, az emberek körében is népszerűbbek lesznek a kormányok.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 gazdasági partnerségi megállapodás, az EU és a SADC államok között, ez hét államot foglal magába. Hat ország a SADEC közösségből, Namíbia, Dél-Afrika is ide tartoznak, de ez egy eléggé vegyes társaság, tehát vannak közepesen fejlett államok is közöttük. Ez egy hozzájárulási eljárásban tárgyalt téma. Természetesen az AKC delegációnk nem sokára, néhány héten belül Namíbiába fog látogatni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy fontos téma lesz. Sajnos a jelentéstevő nincs ma itt, úgyhogy megadom a szót önnek. Kedves kollégák, ahogyan Linda is elmondta már, júniusban az egész AKC vegyes parlamenti közösség közgyűlés Namibiába fog látogatni, és erről a témáról ott is eszmét fogunk cserélni. Szilva Pereira képviselő nevében azt szeretném elmondani, hogy július 14-én 2014-ben egy gazdasági partnerségi megállapodás született, hat tagállammal ebből a 15-ből, Botswana, Lesotho, Mozambik, Namíbia, Sváziland és Dél-Afrika. A SZADEK csak a szedekkel megkötött megállapodás csak árukra vonatkozik, és az Európai Parlament a SZADEK-EPA országokra vonatkozó jelentését elküldte. Ez egy nagyon vegyes csoport, az Európai Unió a legnagyobb regionális kereskedelmi partner, Lesotho, Mozambik, eh, Namíbia és Sváziland, vagy Sváziföld esetében egy eh, százszázalékos vámmentességet eh, ad az Európai Uniós piacokhoz való hozzáférésre. Dél-Afrika és más országok, amelyek már az EU-val amúgy is kapcsolatban állnak, ez az új megállapodás felváltja majd a már érvényben lévőt, és további piacra jutási lehetőségeket nyújt. Ez egy fejlesztési és kereskedelmi megállapodás, és itt most néhány fontos szempontra hívnám fel a figyelmet. Az egyik az, hogy ez egy aszimmetrikus rezsim, amelynek köszönhetően az európai piacra való jutást biztosítjuk. Lesznek még további politikai mozgásterek és beépített egyszerűsítések kulturális piacra vonatkozólag és más szektorokra vonatkozólag. Aztán ezen kívül az export támogatásokat visszavonja, és a liberalizáció alól, tehát a liberalizációtól független áruk esetében nem fogunk megvalósítani további liberalizációt. Ez a rugalmas rendszer az exportőrök számára egyszerűbbé teszi a helyzetet, és végül pedig az export adókat különleges helyzetben be lehet vezetni. Ami a fenntartható fejlődést illeti, ebben a megállapodásban a fenntartható fejlődésre és a kereskedelemre vonatkozó megállapítások szerepelnek, a világkereskedelmi szervezet által elfogadott sztenderdek alapján, illetve az ILO munkaügyi szabályaira vonatkozó tartalmakat is ideértünk itt minden érintett félbevonásával szeretnénk megvalósítani ezt, ugyanakkor el kell mondanunk azt is, hogy azért a civil társadalom bevonása nagyon korlátozott volt ebben a folyamatban, éppen ezért az implementáció és a monitorozás terén sok, nagyban számítunk a civil társadalomra is. Ezen keresztül a szadekre vonatkozó öm, megállapodás nem tartalmaz külön emberi jogi záradékot, azonban a Kotonú egyezményre utal vissza, amely esetében a mm, nagyobb emberi jogi jogsértések esetére vonatkozó részeket emelném itt ki. Fontos az, hogy a kotonúi egyezmény 2020-ban lejár, tehát nem szeretnénk, hogyha ezzel kapcsolatos megállapodások is lejárnának. Össze kell tudni egyeztetni mindezt a szakú szervezettel, tehát a dél-afrikai vámmentes övezettel, és ez a megállapodás egy építőköve lehet a továbbiakban egy erőteljesebb regionális integrációnak. Ezen kívül pedig fontos a technikai kapacitás építés támogatása, például a mm, származási országokra vonatkozó címkézés területén. A megfelelő implementációs a monitorozás rendkívül fontos ahhoz, hogy ezek az új piacra jutási lehetőségek megvalósuljanak, Fontos tehet ezért az, hogy a mechanizmusok, struktúrák létezzenek, és ugyanakkor a működőképességet és az átláthatóságot biztosítani tudjuk. Az epe-t véleményem szerint hatékonyan kell tudni ellenőrizés alatt tartani a civil társadalom bevonásával. Ez egy rendkívül fontos eszköz lehet, és ez azt is jelenti, hogy további forrásokat kell erre szánnunk, a civil társadalom bevonására a folyamatba, az implementáció és a monitorozó folyamatokra gondolok. Ezen kívül pedig úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne egy progress report létrehozása is időről időre, amelyet a az afrikai parlamentek és az európai parlament is megvizsgálhatna, ami a fenntartható és méltányos kereskedelemre vonatkozó célok beteljesítésén szét fogja megvizsgálni. Fontos tehát, hogy megfelelő forrásokat vonjunk az implementáció mögé. Mekkora tehát az a forrás, az a boríték, amely a jövőbeli epákra rendelkezésre áll. Mit is várhatunk a monitorozástól, főként a civil társadalom bevonásától és az átláthatóság növelésétől. Harmadsorban pedig van egy tanulmány, amelyet az AFPRI készített, amely arra mutat rá, hogy ennek az epának pozitív hatásai lesznek, de ugyanakkor nem nagy hatása lesz a GDP növekedése, a szegénység csökkentése és a jólét növekedése fogják kísérni ezt, de pontos lenne az is, hogy az ezzel kapcsolatos tanulmányt az Európai Bizottság jelentesse meg, még mielőtt elfogadjuk itt ebben a házban az EPÁT. Köszönöm szépen Pétró nevében is, és várjuk az együttműködést az árnyékjelentéstevőkkel és mindenki mással is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. volt az árnyék előadója a néppártnak ebben a témában, de sajnos nem tudott eljönni a mai ülésre, ezért rajtam keresztül elnézést kér. Ha megengedik, akkor én tájékoztatnék arról, hogy mi a véleménye jelentős. Először is Afrika nagyon fontos kontinens, és új társaságok jelennek itt meg. Ez egy kiváló eszköz azért, hogy közelebb lehessen hozni a két kontinenst. Nem csak humanitárius szempontokból, hanem a gazdaság szempontjából is. Ákácsi országok tudjuk, hogy nagyon jelentős előrelépést tettek, és jobban hozzáférnek a piachoz, liberalizálták az importjukat az EU-tól. De ezen kívül az EU a szimetria hiányát a szabadkereskedelmi egyezményekben nem igazán tükrözte. A megállapodás nagyon sok védzáradékot tartalmaz. A tagállamok ezeket aktiválhatják, ezeket a védzáradékokat, hogyha gyorsan növekszik az import az EU-ból, és, és ez zavarhatja a piaci egyensúlyt. Például a származási szabályok tekintetében egyértelműek a megfogalmazások, például a áru tekintetében. Vannak fejlesztés támogató intézkedések, például az export támogatások megszüntetése, és az új iparágak védelme és az ezzel kapcsolatos védzáradékok. Lehetőség van a diversifikációra a GPM-nek, a gazdasági partnerségi megállapodásnak követ, következtében. Az, hogy mondtam, problémák merülnek fel ezeknél az országoknál, például a gépek hiánya, rovarítószerek hiánya, amelyek a vállalkozók számára szabadon elérhetők kellene, lennének, hogy legyenek. Csökkentek a vámtarifák jelenleg, úgyhogy ez előnyös. A gazdasági aspektusokon túl a megállapodás tartalmaz intézkedéseket, melyek célja a fenntartható fejlődés ösztönzése és a humanitárius feltételek javítása, például a munkai körülmények is. Köszönöm a lehetőséget. Maria Hajbuk a következő, és utána Lola Sánchez. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Először is Hadd mondjam el még egyszer, hogy van egy kétségem, amit már többször is felvetettem. Nem látok automatizmust abban, hogyha nagyobb a kereskedelem, akkor ez önmagában gazdasági növekedést és a szegénység visszaszorítását hozza magával. Az európai kereskedelmi politika kiterjesztése ezért véleményem szerint kérdéses. Itt is ezzel az EPA-val kapcsolatban és a szedek országokkal ez kétséges, hogy ez a túl gyors kölcsönös liberalizáció valóban az akácsországok javára válik-e. Kínában nagyon jó példát láttunk arra, hogy nagyon jó volt a gazdasági fejlődés, de nagyon sokáig a saját iparukat védték, egészen addig, amíg valóban versenyképesek lettek a fejlettebb országokkal szemben. Ha túl gyorsan liberalizálunk, akkor itt is felmerül annak a kockázata, hogy Afrika déli részét a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokba vonjuk be, és a szegénységet ezzel növeljük. Nem értek egyet a jelentéstevővel azzal kapcsolatban, hogy a gazdasági egyezmény a SZEDEKkel a regionális együttműködést erősíti. Nagyon különböző országok vannak ebben a SZEDEKben. A regionális gazdasági unióban 15 országban, 12 a SZEDEKben, a hármat, tehát a kelet-afrikai EPA fed le, ezzel vám komplikációk is felmerülnek, hiszen két különböző gazdasági blokk fonódik össze, ez egy kockázat. Egy másik kockázat a kevésbé fejlett országok, Lesotho, Mozambik, ők amúgy is hozzáférnek a piachoz Európában, a mindent kivéve fegyvert program keretében. Aztán Botswana, Namibia, itt a gazdasági e, egyezmény nagyon jó e, feltételeket biztosít, úgyhogy konfliktus merülhet vele a régión belül is emiatt. További probléma számomra az, hogy ez a gazdasági megállapodás nem igazán jár, járul hozzá a gazdasági diversifikációhoz. A mezőgazdasági eh, termékekkel és a halavaló kereskedelem valószínűleg növekedni fog közben. Az európai eredetszabályok, a higiénia sztenderdek, a feldolgozott termékekre eh, kivetett eh, vámok oda vezethetnek, hogy kevés ilyen termék érkezik majd hozzánk ezekből az országokból, tehát a hozzáadott érték nálunk merül fel, nem pedig azokban az országokban, holott ezekben az országokban nagy szükség lenne eh, az értékteremtésre. A kereskedelmi liberalizáció nem vezet a szegénység visszaszorításához, a 80-as, 90-es évek programjai is ezt mutatják. További téma a szellemi tulajdonjog. Az Afrikai Unió most dolgozik a szellemi tulajdonjog szabályzaton, és ez természetesen a gazdasági egyezményt mm, korlátozhatja a cselekvési szabadságában. Aztán a szociális és környezetvédelmi klauzulák végrehajtása. Nos, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy itt is felmerülhet egy probléma, hiszen nem elegendő az, hogyha ügyéleteket eh, tesznek illó sztenderdekkel kapcsolatban. Eh, egyértelmű, jogilag kötőérvényű szabályokra van szükség, amelyek végrehajthatóak. Ma eh, délután már beszéltünk a ruházati iparról, ez más területeken is felmerülne, hogyha csak az ígéretekben bíznánk. A vámok. A WTO szabályok ezeket tiltják, és vitatott pont ezen tárgyalások során, ugye a vámoknak irányítási lehetőségeik is vannak, és ezt nem lehet már kihasználni ezek után. Az egyik, a másik pedig a vám bevételek hiányozni fognak ezekben az országokban, holott erre nagy szükség van. Civil társadalom, itt ilyen Prédával egyetértek, ez nem mm, utaltak erre kiel, kielégítően. A helyi parlamenteket sem vonták be megfelelően. És az utolsó pont, amit még szeretnék felvetni, ez az adózási kérdés. Ez túlságosan összecsapott ebben a jelentésben. Sok dél-afrikai országban olyan ágazatok működnek, ahol az adózás kérdése nagyon fontos. A gazdasági egyezményben szerintem explicit rendelkezéseknek kellene lenniük az országonkénti jelentéstételre vonatkozóan. Ezek az én kritikus megjegyzéseim, és ennek megfelelően fogunk módosítási javaslatokat benyújtani. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm Lola Frances. Köszönöm szépen, Linda. Mi úgy gondoljuk, hogy a megállapodás egy újfajta gyarmatosítási logikát követ, hiszen az északi vállalkozásoknak biztosít előnyt, a délenlagok érdekeit sérti. Északi és a déli társadalom képviselőinek nem igazán volt lehetősége, hogy részt vegyen ezekben a tárgyalásokban, nem konzultáltak velük. Egyébként pedig további aggájaink vannak, hiszen lehet, hogy negatív hatása lesz a megállapodásnak, például az illegális tőke áramlás tekintetében és az emberi jogokra vonatkozóan. A bizottság készített egy jelentést a kereskedelmi megállapodásokról az EPA témájában, és a, kapcsolódik mindez az adócsaláshoz és a pénzmosáshoz is. A kereskedelem, az áruk és szolgáltatások kereskedelmének liberalizációja támogatja és fokozza a illegális pénzmozgást a fejlett országok felől a fejlődő országok felé, ez volt a megállapítás annak a jelentésnek, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez a mostani megállapodás nem oszlatja el ezeket az aggályokat. Továbbá a frankciónk számára aggályos a fejlődő országokban az emberi jogok helyzete, hiszen az ilyenfajta megállapodások nem adnak választ a problémákra, sőt elmélyítik azokat. Például a multinacionálisok megkaparintják a földeket, az EPA árnyéka vagy ernyője alatt, Továbbá nem tartalmaz hatásos intézkedéseket ez a megállapodás, például az emberi jogok sárba tiprása esetén. A frakciónk nem támogatja ezt az EPA-t. A kereskedelem lehetne eszköz a fejlődés érdekében, de nem, magá, nem bármilyen fejlődést kell, hogy támogassunk, és főleg nem az ilyenfajta modellt, amely még elmélyíti ezt a neokolonialista kapcsolatot a neoliberalizmus elveit követve előny biztosít a profitnak, és háttérbe szorul a környezet és az emberek érdeke. Köszönöm. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy egyes állásfoglalásukban több az ideológia, mm, mint a tartalom, Nemrégiben egy regionális konferencián vettünk részt, közös parlamenti közgyűlésen EU AKC országok Dél-Afrika Afrika déli részén, és ott is az Európai Unió és az szedek országok közötti szerződésekről is szó volt, és szeretnék utalni arra, hogy az eddigi szerződési alapunk az a karibi térség, a e, csendes óceáni térség és az e, e, afrikai déli részének a térségek között ez a, kotonú egyezmény, és ez hamarosan lejár, és nagyon sok kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy ezt követi -e majd egy új szerződés. A kotonó egyezmény keretében most a egyes régiókkal, az AKC országok egyes országaival kellene ezen gazdasági egyezményeket megkötni, és több célt elérni. A Kotonú egyezményben megállapított célok elérése, gazdasági, kereskedelmi együttműködés, fejlesztési együttműködés, ez mind egy, keret, egy szerződéses keretben kellene kellene megállapítani. Ez Nyugat-Afrikával és Kelet-Afrikával és már folyik, és most pedig a szedek országokkal. Hogy mondjam el, hogy ami a SZEDEK, országot illet, SZEDEK blokkot illeti, ehhez 15 ország tartozik, eddig csak 6 volt hajlandó arra, hogy a gazdasági partnerségi egyezményen velünk megállapodjon szerződésben. Hogyha felmerül a kérdés, hogy a civil társadalmat mennyiben vonták be, e, igazat adok abban, hogy nem eléggé. Ez azonban egy olyan dolog, e, amelyért azok az országok felelősek, amelyekkel meg akarjuk kötni ezt a szerződést. De közben vannak olyan országok, mint például Swaziland, Swaziföld, amely legutóbbi, legutolsó abszolútista monarchia, ott gyakorlatilag nincsen parlament, és a király mindenben egyedül dönt, itt nehéz lesz parlamenti struktúrákat felkutatni. Mégis, ez, ugye Swaziland az egyik legszegényebb ország Úgyhogy hát azt az utat kell választani, ami rendelkezésre áll, és nem pedig azt, amit szeretnénk, ha az nem létezik. Hogyha ezzel az országgal fel akarjuk venni a kapcsolatot, nagyon fontos téma ott az energia termelés, Swaziland, Swaziföld. Sok ország, ami a regionális együttműködést illeti, nem, nem, nincs, nem rendelkezik semmilyen megfelelő öm, alappal ehhez. Ezek a regionális együttműködések nagyon felületesek, gyakran a regionális együttműködés nem is igazán működik, inkább a bilaterális szerződésekkel öm, igyekeznek működni. Sokkal jobb lenne egy erősebb regionális együttműködést megvalósítani. Szvázi földdel kapcsolatban azt mondta nekem az ország képviselője, hogy 2024-ig kötöttek Dél-Afrikával egy energiaszerződést, A dél-afrikaiak azonban ezt nem hajlandó meghosszabbítani. Ennek az lesz a következménye, hogy szén erőműveket fognak építeni, mert szenük van. Most az Európai Unióval való együttműködésben nem kellene gondolni azt is, hogy a megújuló energia... Kérdeztem én, hogy a megújuló energiákat nem akarják-e használni, ők azt mondta erre, hogy ez nekik túl drága. Tehát nagyon sok olyan téma van, amelyet ezekkel a partnerországokkal meg lehet vitatni, meg kell vitatni, és ehhez szerződéses alapra van, alapra van szükség. Az egyetlen, amivel, um, vagy ahogyan ebből a, ezen országok közül hatból valóban szerződéses alapokat tudnánk létrehozni, az ez a gazdasági együttműködési um, megállapodás a szedek országokkal, hogyha negatívan értékeljük ezt, akkor az egyetlen olyan intézmény, amely az ország közötti regionális együttműködést egy pillanat, Zeller úr. Pillanat, mert más nyelv jön itt nekem az angol csatornán, mondja az elnök. Nem, bocsánat, én kapcsoltam rosszul a gombokat, mondja az elnök asszony. Nos tehát, ez az egyetlen lehetőség is, hogy intézmény is elveszítené autoritását, és akkor az EU államok és ezen országok között bilaterális szerződéseket kellene kötni, ami már részben létezik is. Ez azonban olyan veszélyeket rejt, amelyek itt már elhangzottak, megemlítésre kerültek, például Zambia. Ez is a szedek országokhoz tartozik, de eddig nem csatlakozott a, az IPÁkhoz. Itt a kínaiak használják ki az nyersanyagokat, és Zambia eh, képviselője arról panaszkodott, hogy például eh, nagy illegális fakitermelésre kerül sor, és ezen szerződésekkel erre is hatással lehetnénk, amire egyébként máshogy nincs lehetőségünk. Ez a kezdet. Minden esetre fontosnak tartom azt, hogy hallassuk a hangunkat, persze ehhez ahhoz egy először rá kell bólintani erre a jelentésre, de én nem tekinteném bukott ügynek ezt kezdetektől fogva, hiszen nagyon sok lehetőségünk nem lesz ebben a régióban. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon sok megjegyzés és kérdés merült fel. A Trade és a DEFCO főigazgatósoknak, főigazgatások számára adták fel ezeket a kérdéseket, úgyhogy először a Trade képviselőnek adom meg a szót. Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm az elnök asszonyt, köszönöm a meghívást. A támogatást, a pénzkérdéseket Irénére hagyom, ez az ő szakterülete. Néhány kérdésre szeretnék választ adni. Nagyon érdekes volt ezt a ma délutáni vitát nyomon kísérni. Először is inkább néhány technikai kérdés. Nagyon jól be lett mutatva, Noizer képviselő nagyon jól bemutatta ezt a technikai asszimetriát. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy ez egy olyan megállapodás, amiben hat vételadék van, és ezeket könnyű használni, aktiválni. Ezt szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy ezeket könnyű aktiválni. Ez az összes epára igaz, de ebben az esetben konkrétan hat ilyen vételadék van. Az LDC országok, Dél-Afrika, egyéb zónákat szeretünk volna megkülönböztetni. Nagyon fontos, hogy nagyon kis erőfeszítéssel mindegyik védzáradékot azonnal lehessen aktiválni, úgyhogy ez eh, nem egy WTO-s védzáradékrendszer, ha ilyet mondhatok. Származási szabályok. Igen, eh, a textil és más iparágra utaltak. Eh, mi ebben a területen, ezen a területen mindenképpen föllépünk a helyi emberek érdekében, a textiliparban konkrétan szeretnénk látni a hozzáadott értéket, és ez nem csak a textiliparra érvényes. A hozzáadott érték a központi kérdés. Hogyha megnézzük, hogy miben a legjobbak, például a mezőgazdasági szektort, ha vesszük, a plusz liberalizáció ahhoz képest, mint ami már korábban is létezett, ez gyakorlatilag 2 százalék. Ne felejtsük el ezt a számot. Ez azt jelenti, hogy nagyon korlátozott ez. Tehát nagyon sok minden kivételt képez, mert nagyon jól tudjuk, hogy a mezőgazdaság nagyon érzékeny terület. Úgyhogy a, azért is, hogy, mert a lakosság 65-70 százaléka ezeken a területeken a mezőgazdaságból él. Odafigyeltem azokra a kijelentésekre, amelyek inkább a technikai témákon túlmutatnak. Az egyik ilyen kérdés. A regionalitás, erről már szó volt, ez a harmonizáció. Ehhez szeretném azt hozzátenni, hogy ez a megállapodás olyan lesz, amiben van Nagyország, Dél-Afrika, és nagyon jó, hogyha az EU egy megállapodás melletti hozzáállás fog biztosítani, és nem pedig a korábbi simán kereskedelmi megállapodások tekintetét. Tehát ezek fontos a Namibia, Botswana, a, ahol már ha elmozdultak a közepes jövedelmi országok felé, tízezer eurós éves jövedelm is már létezik itt. És itt szeretnék átérni arra, hogy hogyan értelmezem az önök hozzászólását, és amire nagyon oda kell majd, hogy figyeljünk, hogy nagyon jó legyen a monitorozás. A megállapodás annyira jó, amennyire a végrehajtása jó lesz, és a nyomon követése amennyire jó lesz. Meg kell, hogy mondjam, hogy odafigyeltem nagyon figyelmesen a civil szervezetek bevonására, igen, korábban a tárgyalások során e- nem vettek nagy e, részt e, ebben, de úgy gondoljuk, hogy mindent megtettünk workshopok szervezése tekintetében, és amit én civil társadalomnak nevezek, el szeretném mondani, hogy a valós civil társadalomnak kell részt vennie a monitorozásban, és ez az, ahol az Európai Parlamentnek segítenie kell nekünk, mert a hitelességünk függettől a megállapodás olyan, ahol a jelzések fontosak. Bizonyára vannak olyan témák, amelyekkel a jövőben majd tudunk foglalkozni. Például egy nagyon fontos kérdés az adózás, de a megállapodás hatája korlátozott. A fejlődési pillére és az áru pillére akartunk koncentrálni. A GI protokoll tekintetében szeretném eloszlatni a vesz, ö, félelmeket. Nincsenek ebben szolgáltatások, tehát ez a földrajzi eredet megjelölésről van szó, szóval csak Dél-Afrikával kötjük ezt meg. ez az egyetlen partner, és ők akarják ezt. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos jelzés az Egyesült Államok számára is, és ennek mindannyian örülünk. Aztán a jelzések az fontos az egyetértés, hogy milyen jelzést, milyen üzenetet adunk ennek a régiónak, ezeknek az országoknak. Ez nagyon fontos. Az a tény, hogy Európa tovább lép, és azt mondja, igen, meg akarjuk kötni ezt a megállapodást önökkel. Ez fontos. Ezek az országok próbálkoznak. Egyetértek azzal, hogy talán nem a kereskedelem az az eszköz, amely minden problémát meg fog oldani, de próbálnak egy egyoldalú rezsimből kilépni, valami mást akarnak csinálni. A fejlődés melletti megállapodást akarnak kötni, ami azért kereskedelmi megállapodás, és ebben támogatnunk kell őket. A namibiai vita majd meg fogja mutatni, hogy mennyire fontos számukra ez a megállapodás, mennyire büszkék erre. Hadd mondjam el, hogy hosszú időszak telt el, talán süketfüleget így fogalmazhatnék, hogy süketfülekre is találtunk sokszor, de a régió most már akarja ezt a megállapodást, egy olyan hatályal, ami nem, veri le a, nem fedi le a szolgáltatásokat, egyéb do- szép dolgokat, de legnagyobb piacokon vámmentes bejutást kívánnak. Egy, hogyha itt Dél-Afrikával tárgyalunk, hogyha megnézzük a, például a citrusféléket, tehát az a narancs juice, amit iszunk, ez főleg Dél-Afrikából érkező narancsból készül, úgyhogy kvótamentes, vámentes behozatalt akarnak. Átadom mindjárt Irénének a szót, de megmondom őszintén, nem mondhatjuk azt nekik, hogy nem akarunk tárgyalni, nem, azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, nehéz ez a vállalkozás, de együtt kell, hogy egy jó megállapodást kössünk. Mind a két félre szükség van a megállapodáshoz és a végrehajtáshoz, illetve a monitorozáshoz. Én személy szerint meg vagyok arról győződve, hogy ezek lesznek a fontos elemek. Ha megengedi elnök asszony, átadnám a szót a kolléganőmnek. Köszönöm Szandra, és köszönöm elnök asszony, üdvözlök mindenkit mindig nagyon eh, nagy kihívás, amikor Szandra után kell, hogy beszéljek, mert ő annyira meggyőzően tud beszélni, de azért én is szeretnék néhány témát elővezetni. Köszönöm, hogy odafigyelnek erre a kérdésre, a fejlődésre. Ugye az EPÁK-nak ez a legfontosabb kérdése, és ez ebben az esetben is igaz. Egy egész fejezet foglalkozik a fejlesztési együttműködéssel, és itt mindkét fél vállalja az együttműködést, vállal egy sor szektornak a támogatását. Elég hosszú ez a lista, ezt magában a megállapodásban láthatják. Az Európai Bizottság és az Európai Unió vállalja ezen országok támogatását a lehetséges kihívások tekintetében a végrehajtás során. Ez az eljárási szabályok, a pénzügyi rendeletek, az EU költségvetés, az EDF eljárások és a meglévő eszközök keretein között fog történni. Még egy fontos aspektus, ami fontos számunkra, hogy a mi támogatásunk azt kell, hogy célozza, hogy a, ezek az országok a reform, olyan reformokat készítsenek elő, amelyek segítségével az EPÁT végre tudják hajtani. Az egyes országokba küldött delegációkon keresztül már tájékoztattuk a kormányokat, hogy az egyes országokat milyen módon tudjuk támogatni. Az EPA végrehajtása tekintetében egyébként fontos az Aid for Trade, OECD definíció, bizonyára ismerik ezt. Technikai támogatás, kereskedelmi politikai és szabályok kialakítása tekintetében a kereskedelmi infrastruktúrákra vonatkozóan kapacitásépítés, beleértve a kereskedelmi fejlesztési szabályok és minden egyéb olyan téma, ami a fejlesztési stratégiákhoz kapcsolódik. Ez az alapja, ez a definíció a párbeszédünknek a kormányokkal, amikor a végrehajtásról beszélünk. Azok az eszközök, főleg a SZADEK EPA tekintetében, a nemzeti indikációs programok fontosak minden egyes ország esetében. Ezek foglalkoznak azokkal a szektorokkal, amelyek az EPA végrehajtás szempontjából fontosak, mezőgazdaság, mezőgazdasági kereskedelem, infrastruktúra, standardok, stb. A munka folyik az úgynevezett EPA végrehajtási panelek kialakítása tekintetében. A specifikus nemzeti szintű igényeket mérjük föl, amelyek fölmerülnek az EPA végrehajtása során, és próbálunk elébe menni a dolgoknak, és támogatni azt, hogy a megfelelő intézkedések szülessenek meg az egyes országokban. Egy másik, egy privilégium eszköznek nevezett téma, amely a SZEDEK régiónak nyújt támogatást. Ez a támogatás közvetlenül hozzáférhető az egyes országok számára. Már vannak folyamatban lévő programok, most várjuk a következő fázisokat, például a kereskedelemhez kapcsolódó facilitások. Ez egy olyan program, amelynek a keretei között az egyes országok javasolhatnak kereskedelmi integrációs menetrendet, ez kapcsolódik a végrehajtáshoz, és itt közvetlen támogatást tudnak kapni a regionális programokhoz. Például most dolgozunk egy javaslaton Namíbiával kapcsolatban, csak hogy egy teljesen konkrét példát mondjak. elnézést. Namibiai egyablakos rendszer kialakítása a ipartámogatás tekintetében, aztán Lesotho, minőségbiztosítási témákban dolgozunk együtt, az intézmény fölállítása tekintetében, aztán az egyablakos üzleti támogatási központ kialakításán. Ezek pici példák egy nagy program keretei között. Az egyes kormányokkal ilyen jellegű programokat egyeztetünk végül lezárásként, és aztán persze készen állok kérdések megválaszolására. A szádekot, mint regionális szervezetet is támogatjuk a szádek kereskedelmi protokoll végrehajtása tekintetében és egy 90 millió eurós alappal is rendelkezünk, továbbá egy 600 millió eurós keret, ami infrastruktúra támogatást céloz meg, keleti és, kelet és dél-Afrikára vonatkozik ez, ugye ez erősen függ a helyi egyes szituációktól. Az eszközök a rendelkezésünkre állnak. Számunkra legfontosabb most, hogy megfelelő szektorok kapják meg a támogatást, azok a szektorok, amelyek a szadekből Európába leginkább tudnak exportálni, és hogy tudjuk támogatni az országokat a tekintetben, hogy a megállapodás előnyeit élvezhessék. Még néhány szó a nem kormány szervezetek részvétele tekintetében már rendszeres konszultációs egyeztetést dolgoztunk ki. A delegációink szervezik ezeket elsősorban az egyes országokban. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Norbert, szeretnél -e hozzászólni még? Igen, köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne és köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak világos álláspontjáért. Az Európai Bizottság ugye egyes pontokat kiemelt, köszönjük ezt. Lehet, hogy nem voltuk be megfelelően a civil társadalmat, lehet, hogy nem foglalkozunk eléggé az emberi jogokkal. Igen, nem lesz egyszerű a szegénységet visszaszorítani ezzel a kereskedelmi megalapodással, ez mind lehetséges, de azért vannak itt lehetőségek is, amelyeket a korábban talán nem használtunk ki eléggé, például a kotonúi egyezményben, amikor is az emberi e, jogok témáját e, túlságosan kevésbé vetettük fel, de ezeket később a végrehajtásnál és a monitoringnál ki lehet használni. És e, nem szabad, hogy azt mondják egyesek, hogy nem szabad itt neokolonializmusba visszaesni, de hát kérdezem én, hogy hogyan, hogyan kezeljük ezeket az országokat, amelyek demokraták vagy nem demokraták, de döntéseket hoztak most azt mondjuk, hogy amire jutottatok a tárgyalói delegáción között, európai és a tárgyalói delegációtok között, ez nem elegendő. Nem vetétek figyelembe az NGO-kat, nem helyeztetek arra hangsúlyt, hogy az ember jogokat figyelembe vegyétek Nos, ezek nehéz kérdések. Vannak bizonyos vörös vonalak, amelyeket meghúzunk kereskedelmi egyezményekben, joggal, a TTIP-ben is például. Végig kell gondolnunk, hogy mi, kivel akarunk még kereskedni. Azért legyenek már zöld vonalak is, eh, ahol a kereskedelem eh, használ a fejlesztésnek, eh, ahol pozitív értelemben hasznunkra van USA, Kína, India, Brazília, olyan kérdések ezek, amelyekre választ kell találnunk a vita során. Izgalmas tárgyalások várnak ránk. Azt hiszem, hogy intenzív figyelemmel kell kísérnünk ezt a témát, hiszen ez precedens lehet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő ülésünkön fogjuk megvitatni ezt a jelentést júniusban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottságnak. Most pedig van itt egy probléma, a 9-es napirendi pont költségvetés. Azt vártuk, hogy az általános jelentéstevő Gájár úr jön, de közben a, ő a, ott maradt a Környezetvédelmi Bizottságban, ott ragadt, Eh, Déva úr, a jelentéstevőnk sincs itt. Eh, most eh, Zaradil úr fogja őt helyettesíteni, de azt hiszem, hogy ez, ez így nem lehet megvitatni ezt a témát, hogy úgy, hogy Gajer úr nincs itt, és nem várhatunk 45 percet, hogy ideérjen, úgyhogy el kell halasztanunk ezt az ülést, ezt a napi rendi pontot, tehát júniusra kell halasztanunk. A következő pontot pedig már töröltük, Szomália kérdését, tehát most vége az ülésnek, és holnap 9 órakor találkozunk. Holnap 9 órakor. Köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsoknak, és most mindenki egy kicsit hamarabb hazamehet. Köszönöm.